államokban, de az Európai Unióban is nagyobb foglalkoztatásra, nagyobb növekedésre, felgyorsulásra, munkahelyek teremtésére, közös stratégiára. Az elnök kéri a felszólalót, hogy lassabban folytassa. Sajnálom, válasz az előadótól. Tehát arra van szükség, hogy helyreállítsuk a gazdaságot, átlátható legyen a gazdasági irányítás, egyértelmű statisztikák legyenek, stabil válságkezelő mechanizmus, és az Európai Unióban segíteni kell a programokat. A válság mindenkit ér, nem csak azokat az országokat, amelyek most előttünk vannak. Szolidaritásra, koordinálásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen